A kommuniké ki, arról szólt, hogy megbüntetik B. urat és de Gráf urat. Ez a döntés azt a vizsgálatot követte, A tények megállapításán alapul ez a döntés. Most pedig kezdjük el a szavazást.